10-től 12 óráig kerül sor az ülésre, és délután mm, is ülésre kerül sor. Az interneten megtaláljuk a rendet, most lezár, felfüggesztem az ülést, és mindenkinek békés, nyugodalmas jó éjszakát kívánok.